Nem akarunk fesztegetni egy percet se. A napira 8. pontjánál vagyunk. Önkéntesség és önkéntes tevékenység Európában. Marcos Skurria az előadónk. Meg is adom neki a szót tétováldás nélkül. Marko, tiéd a szó. Grazie. Grazie, Presidente. Elnök úr. Elnök asszony, köszönöm szépen. a most benyújtandó jelentésem, amely, amely kapcsán elmondom, hogy köszönöm a titkárságnak a folyamatos segítségét, amire állandó szükségem volt. Nos, ebbe a jelentésbe szerettem volna befogalmazni jó néhány dolgot, amit legutóbb beszéltünk. Szeretném, hogyha erről eszmecsere alakulhat neki. mindenki a saját anyagában megkapta a jelentés egy példányát, így tehát nem akarok mindent megismételni, mert feltételezem, hogy mindenki elolvasta, és nyilván mindenkinek van észrevétele, hozzáfűzni valója. Tehát csak néhány dolgot hadd mondjak. A legutóbbi alkalommal megállapodtunk egy munkamódszerben. Ez úgy szól, hogy attól függetlenül, hogy mi történt az önkéntesség európai éve alatt, szerettünk volna feltárni egy pár kezdeményezést, annak érdekében, hogy az önkéntesség az európai év után nem tűnik el a sülyeztőben úgyhogy különféle eh, eh, projekteket próbáltunk létrehozni, hogy az Európai Önkéntesség éve után, illetve sikere után a téma továbbra is napirenden maradjon. Szerettünk eh, volna kapcsolatban maradni az önkéntesek különféle szervezeteivel. Mindenképpen több figyelmet érdemel ez a téma. tehát egyebek mellett leírtam azt is, hogy legyen egy önkéntességgel kapcsolatos európai alapszabály, mert ennek alapján az európai intézmények jogi elismerése megkönnyíthető, illetve hát a nemzeti szinten is talán könnyebb az ilyen szervezetek elismerése. Szeretnénk több értéket tulajdonítani a különféle szakismereteknek, például a fiataloknál, akik az önkéntesség alapján segítenek, krediteket lehetne ezért szerezni. A, létre lehetne hozni az európai önkéntesek, humanitárius önkéntesek testületét, célja, egyebek mellett az, hogy reagálni tudjon Euró, európai és Európán túli humanitárius válsághelyzetekre, hogy képesek legyenek ezen a testületen belül az európai szövetségeket mobilizálni adott körülmények fennállása esetén. A tagállamokat és a bizottságot arra kértük, hogy nevezzenek ki egy egyetlen kontaktpontot, amelyen keresztül az önkéntességben érintett szervezetek, egyének felvehessék egymást, egymással kapcsolatot. Tehát az Európai Uniónak legyen egy portálja, ebben, illetve ezen keresztül lehetne ösztönzést adni az önkéntességnek, E, ez tartalmazhatna a bevált szak, szakért, szakmai gyakorlatokról szóló adatbázist, mármint az önkéntesség szakmai gyakorlatával kapcsolatban. És e, ezen keresztül ugye ösztönzést lehetne adni a bevált megoldásoknak, és e, itt mindenki láthatná, hogy miben vagyunk a legjobbak. A tagállamokat pedig arra hívnánk fel, hogy hozzák létre és tartsák fent a nemzeti koordinációs pontot. Ez egyébként meg is valósult az európai év során. Vannak kontaktpontok, akik a területen dolgozó szervezetekhez biztosítják az eljutást. Kapcsolatba kell lépni a helyi regionális és regionális hatóságokkal, a cél, hogy ők egyszerűsítsék az eljárásokat, például bizonyos esetekben az önkéntesek szervezeteinek fiskális, illetve adókedvezményeket is felajánlhatnának. Most belefogalmaztam az anyagba egy pontot arról, hogy szükség van arra, hogy eh, az önkéntes tevékenység társadalombiztosítási fedezete immár legyen kötelező hatályú. A tagállamokon keresztül szeretnénk eh, ösztönzést adni az önkéntességnek. Ennek az egyik módja különféle formális és informális tréningek tartása, eh, hogy az önkéntesek felelősebb módon viselkedhessenek a feladat teljesítése során. Szerintem ezek a jelentésem főbb pontjai, nem, vannak többi, több dolgok is, de nem akarom az egész jelentést most elismételni, hiszen az anyagokban megtalálják. Tehát ez volt a megközelítés. E, e, elemeztük az Európai Önkéntesség évét, innen tovább léptünk ahhoz, hogy hogyan tovább, mi legyen a jövő. Én úgy gondolom, e, hogy így lehet megemlékezni a legjobban az Európai Önkéntesség évéről, és közben mondhatjuk, hogy ugyanabban az irányban haladunk a jövő felé. Pensaville beszélt az árnyék jelentéstevőkkel, és remélem, hogy a szavazásnál a lehető legmérehatóbb konszenzus alapján tudunk majd szavazni, hiszen ehhez a témához konszenzus kell, így lehet csak a legjobban a valóságban is véghez vinni ezeket a dolgokat. Némi Dalova. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Márkónak ezt a jelentéstervezetet. Nagyon jó minőségű a jelentéstervezet. Látszik, hogy Márkó az Európai Parlament legavatottabb eh, szakértője ebben ennek a témának. Az önkéntesség nagyon fontos, eh, hiszen az a tevékenységet nem nagyon eh, ismerik el, az európai népességnek mégiscsak van egy olyan része, amely időt szán az önkéntes tevékenységre, és megérdemlik a mi figyelmünket is. Az európai önkéntesek éve után az önkéntesség, önkéntesek szövetsége is megalakult, és örülök annak, hogy most már egy szabályzat is készült, amely segít majd fejleszteni ezt a tevékenységet. Nálunk is sokkal nagyobb tudatosság alakult ki az önkéntesekkel kapcsolatban, mivel van egy weboldal, amely az önkéntesség.sk nevet viselheti, és ez lehetőséget ad minden embernek arra, hogy különböző önkéntes tevékenységekben vegyenek részt, vagy akár csak egyszerűen információt gyűjtsenek, találjanak ezen a lapon arról, hogy milyen dátumok és milyen helyek léteznek, ahol az ember önkéntes tevékenységben vehet részt. Két héttel ezelőtt találkoztam a munkaadók, nagy, nagy szlovák vállalatok tól érkező munkaadó képviselőivel, és nagyon jó volt látni, hogy ők is támogatják ezt az ügyet. A legfontosabb azonban az a kérd, annak a kérdésnek a feltevése, hogy miért is fontosak az önkéntesek. Bizony azért, mert az önkéntes tevékenység során nagyon sokféle képességet, készséget át lehet adni. A fiatalok szervezeteinek körében is nagyon sok önkéntes tevékenységét tapasztalunk, tehát az informális oktatásnak is nagyon fontos formája. Ezt el kell ismernünk, és tovább kell adnunk ennek az ismeretnek, ezt a tudást más, mások felé is. Jó lenne, hogyha ez a fiatalokat érintő szempont egy kicsit még hangsúlyosabb lenne a jelentésben. Aztán én még egy dimenziót megemlítenék, ez pedig az önkéntesek szociális és egészségügyi védelme. Jó rendszert kellene megteremtenünk annak érdekében, hogyha teljes társadalom biztosítási lefedettségük nem lehet, de legalább valami balesetbiztosítás révén védjük meg őket egy kicsit attól, hogy például a munkavégzésük során történt baleset miatt problémákba kerülhess, problémák elé nézzenek, és a másik pedig az a kérdés, hogy adókon keresztül hogy tudjuk kompenzálni azokat a költségeket, amelyeket az önkéntes tevékenység során tapasztalnak az önkéntesek nyilván nem szükséges azt megemlíteni, hogy az önkéntesség fejlesztésére az Erasmus Plus program keretein belül is kellene egy kis forrást elkülöníteni, az európai ifjúsággal kapcsolatos önkéntes szolgáltatás például szintén olyan, ami az európai polgárság fogalmának kialakulását elősegíti. Támogatom tehát a jelentést ebben a formájában, és csak nagyon kis eh, gyenge jellegű módosításokat fogok benyújtani. Elnök, köszönöm szépen, Mari Teréz. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Kedves Márkó, köszönetet szeretnék mondani neked a munkádért és az erőfeszítéseidért az önkéntesség területén, ez rendkívül fontos terület számunkra, hiszen ez egy nagyon tanulságos, tapasztalat, amely a fiataljaink életét megváltoztathatja az iskola, a tanulás és a munkahely között. Az önkéntesség különböző készségeket fejleszt ki, és munkatapasztalatot ad európai vagy nemzetközi szinten is, és új perspektívákat, új stratégiákat lehet megismerni. Ez mindenképpen nagyon hasznos a társadalmi és a szakmai életben is. És ez akár a társadalmi újrabeilleszkedéshez is hozzájárulhat, hiszen valaki hasznosnak érzi magát, és önbizalmat kap, és ez nem fizethető meg semmilyen pénzben. Tehát azt gondolom, hogy minden polgárnak az élete során valamikor jó lenne, hogyha önkéntes lehetne, hiszen aki ezt megélte, az tudja, hogy mennyire fontos ez az életében és azt gondolom, hogy a fiataloknál mindenképpen fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy ilyen készségeket itt meg tudnak tanulni, és például az iskolai kimaradást is ezzel lehetne orvosolni. Nagyon fontos lenne nyomon követni az önkéntességgel kapcsolatos helyzetet azért, hogy valódi adatokkal rendelkezzünk, hogy megnézzük, hogy mennyire sikerült előrelépni, hogyha továbbiakban is szeretnénk támogatni ezt a, az önkéntességet és ennek az intézményét. Azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy az önkéntesség gyakorlata az egyes tagállamokban ugyanaz-e vagy sem, tudjuk, hogy nem. Milyen kulturális tényezőktől, jogalkotási, strukturális tényezőktől függ. Végül, ahogy Márkó, te is kérted, azon kell dolgoznunk, hogy az önkéntesek által elvégzett tevékenységre kell felhívni a figyelmet, és felhívni a közvélemény figyelmét az önkéntesség lehetőségeire. A sport területén, a kulturális, a társadalmi segítség, az ifjúság területén kell az ilyen jellegű tevékenységeket kiemelni. Köszönöm. Merci beaucoup. Santiago. Köszönöm, Santiago. Gracias, presidenta. Yo también quiero unirme a la felicitación a Marco. Köszönöm, elnök asszony. Én is egyetértek azokkal, akik gratuláltak Márkonnak, hiszen valóban kiváló munkát végzett. Két kérdésre szeretnék most visszatérni. Nevedalova kolléga is már beszélt az adóengedményekről a civil szervezetek számára, hogyha önkéntes alapon dolgoznak. Esetleg ezt ki lehetne bővíteni, ezen adókedvezményeket az önkéntesség területén, hiszen vannak olyan önkéntesek, akik valamilyen csekély összeget kapnak, hogyha egy klub keretein belül dolgoznak, például sportklubokra gondolok, de más jellegű ö, egyesületekre is lehet itt gondolni, és ez bizony már problémát okoz, ezen kis kluboknak komoly adóügyi problémáik vannak ezen összegekkel. Például Spanyolországban jelenleg is ez a helyzet, és emiatt bizonyos sportszövetségeket be kell zárni. Itt nagyon kis amatőr klubokról beszélünk, amelyek az önkéntesség elvére építenek, és itt nagyon csekély összegekről van szó, tehát megfelelő adóügyi megoldásokat kellene találni ezen helyzetekre. Nagyon örülök, hogy a biztosítás kérdése is felmerült, hiszen nagyon gyakran az önkéntesek kockázatokat vállalnak, elmennek gyerekekkel, vagy hegyekbe, hegyi túrákat szerveznek, vagy buvárkodnak, és bizony ilyen helyzetekben balesetek is lehetségesek, és ennek komoly következményei lehetnek. Ugyanakkor szükségünk van arra, hogy ezek az emberek végezzék ezt a munkát, és nagyon fontos, hogy rendelkezzünk ilyen biztosításokkal, amelyeket az önkéntesek munkájára lehet megkötni. Kiváló munkát végeztél, Márkó. Köszönöm. Én a nyolcas ponthoz tennék föl egy kis kérdést. Azt mondja, hogy a, az önkéntes tevékenységek keretében szerzett készségeket el kellene ismerni az ECTS rendszer keretében. Ezt nem tudom, hogy ez mit jelent nem hiszem, hogy, hogy nem hogy, hogy, hogy egyetértünk ebben. Én mindig úgy gondoltam, hogy az önkéntes tevékenységeket tanúsítani kellene tudni, tehát hogy valaki ebben részt vett, hogy az rendben lenne, és akkor, hogy a már meglévő Európasz ba kellene ezt beépíteni, mert ez az a tanúsítvány, ami arról tanúskodik, hogy informális módon valaki valamit megtanult. És 2015-től szeretnénk azt is elérni, hogy az önkéntes szolgálatban eltöltött tevékenység is számíthasson ide. A bizottság ezt, ennek a kérdésünknek egyelőre nem tett eleget, pedig úgy gondolom, hogy a Europass az pontosan, pontosan arra jó, hogyha egyszer a formális és az informális tanul, tanulást különbözőképpen kezeljük, ami egyébként is érthetetlen számomra, akkor legalább itt kiegyensúlyozhatnánk ezt a helyzetet. Ugyanis úgy gondolom, hogy az önkéntes tevékenység, akkor nem az ECTS rendszerbe kellene, hogy itt nem így kellene álljon ez a mondat, hanem úgy, hogy az Europass rendszerbe be lehessen építeni az itt szerzett tapasztalatokat. Amennyiben a bizottság nem kíván hozzászólni, megint Márkonnak adom meg a szót. Köszönöm. Hálás vagyok, hogy a bizottság megjelent és képviseltette magát, de nyilván csak viccből mondom mindezt A Europásszal kapcsolatban, hát ez is a bizottságot érintő probléma, illetve kérdés, tehát az, hogy valamiféle módon értékelni tudjuk az önkéntes tevékenységet. Megpróbálhatjuk újra felkérni ön, őket erre, bár a bizottság ellene volt ennek a javaslatnak. Amúgy természetesen hálás vagyok kollégáim megjegyzéseiért, és a már korábbi ülésen elmondottakért, amelyeket be is dolgoztam a, jelenlegi, a szöveg jelenlegi formájában. És várom a módosítókat is, amelyeket majd benyújtanak az elkövetkezendő néhány hét során. Azt hiszem, hogy egyre inkább közelítünk egy konszenzus felé. És ahogy korábban mondtam, úgy gondolom a legfontosabb jelzés, amelyet az önkéntesek világának közvetíteni tudunk, az az, hogy ezt a dokumentumot jól elkészítjük. Meg fogom várni a módosítókat, amelyek majd kiegészítik a szöveget. Elnök, tehát akkor én a nyolcashoz be fogok nyújtani egy módosítót, és majd meglátjuk, hogy a bizottság elutasítja, vagy ne. Hát ez teljesen értelmetlen dolog. Hogy lehet az ECTS rendszerbe bevenni az önkéntes tevékenységet? Egyszerűen ez tartalmilag helytelen, ez nem működne. A Európaszba igen, oda be lehetne. Ezt szerettük volna mindig is, ha nem akarják, nem fogadják el. Jó. Szeptember 5-e a módosítók benyújtásának határideje, úgyhogy az nyári szünet előtt ezt ne felejtsük el. Október 17-én fogunk szavazni a jelentésről. Csodálatos. Jó, akkor a következő napi rendi pont következik, vagyis a közszektorbeli szervezetek webhelyének akadálymentesítése. úrnak megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Igen, tisztelt kedves kollégák! Először is hadd köszönjem meg a hatékony együttműködést a kollégáknak, a néppárti tanácsadóknak és a Kutatás Bizottság titkárságának. A közféra honlapjainak akadálymentesítéséről szóló irányelve vonatkozó javaslatát az Európai Bizottság 2012. december 3-án a fogyatékos emberek világnapján adta ki. Az irányelv a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítését célozza, melyeknek valamennyi felhasználó számára hozzáférhetővé kell válnia. A bizottság tehát szabványosított uniós hozzáférési követelményeket vezetne be 2015 végétől 12 típusú honlapra. Véleményem szerint az irányelv tervezete nagyszerűen támogatja a tagállamok internetes oldalainak akadálymentesítésére vonatkozó kötelezettségvállalásait, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény értelmében tett vállalásainak megvalósulását. Fontosnak tartom, hogy a közféra internetes oldalainak tartalmát a tagállamok legalább a bizottság által meghatározott 12 típusú honlap esetén akadálymentessé tegyék, hiszen ezek a szolgáltatások elengedhetetlenek a polgárok gazdasági és társadalmi szerepvállásához, és hogy az uniós polgárok élhessenek jogaikkal enélkül a web akadálymentestésre vonatkozó nemzeti megközeltés összehangolatlan ami sajnos akadályokat teremt a belső piacon. hadd foglaljam tehát össze röviden hogy a kulturális és oktatási bizottság véleményének előadójaként milyen kiegésztéseket javaslok a bizottság irányelvének a tervezetéhez. engedjék meg hogy a melléklet által összeálltott twelve honlap tpusának problémakörével kezdjem hiszen szerintem ez az egyik legfontosabb kérdéskör a mi bizottságunk véleményének esetén. A bizottság tervezete a közszektorbeli szervezeteknek csak egy bizonyos körére vonatkozik, melyet azzal magyaráztak, hogy ezek akadálymentesítése tovább gyűrűző hatást gyakorol a többi honlap hozzáférhetősége kérdésében. Én azonban a honlapok körében kiegészítést tettem kulturális és oktatási területen, azaz hogy azok a honlapok is hozzáférhetők legyenek melyeknek kulturális és közoktatási tartalmuk van. az európai bizottság tervezete ugyanis oktatás terén csupán a felsőfokú képzésre vagy egyetemre való beiratkozás kategóriáját tartalmazza. másrészt az unió népessége folyamatosan öregszik. az elöregedő társadalom hatásaként úgy gondolom hogy nem csak a fogyatékossággal élő személyek, hanem az idősebb személyek miatt is egyre nagyobb jelentősége a hozzáférhetőség kérdése. Emellett a fogyatékossággal élők száma pontosan az előregedés problémája miatt emelkedhet Európában. Az idősek nehezen látnak, és még nehezebben tudják a számítógépet használni. Így ki vannak téve az elszigetelődés veszélyének, és az információ megszerzése is nehézséget okozhat ezzel összefüggésben további intézkedésként javaslom tehát hogy a tagállamok új felhasználóbarát információ kommunikációs technológiai megoldásokat fejlesztenek ki melyek fogyatékossággal élők és idősebb személyek számára készülnek. Kedves kollégák, ezeket a módosításokhoz kérem a Kulturális és Oktatási Bizottság tagjainak a támogatását, illetve várom a további javaslataikat és kiegészítéseket a véleménytervezethez. Másrészt a dossziéról az első eszmecserét az imco bizottság mint fő felelőse a témának már lebonyoltotta. számos módostót nyújtottunk be több képviselőtársammal kósa ádámmal deutsch tamással eh, jómagam philippe boulland robert agnelli jan Kozlowski, dieter liebrecht rosa gräfin of thun ildikó gál angelika wertmann az úgynevezett eh, kárcimárkákis jelentésekhez a benyújtott módostókkal az imco jelentését a következőképpen kvánjuk kiegészteni úgy gondoljuk hogy a digitális társadalomban megnövekedett jelentőségű az információáramlás biztonsága és az adatvédelem. az imco jelentésébe is bekívánjuk vonni az idősebb generáció problémáját a honlapokhoz történő hozzáférés során. szeretnénk ha tisztáznánk azokat az elvárásokat melyek a webhelyek akadálymentestésének körülményeit rja le és a definícióját meghatározza, illetve hogy pontosan mit értünk a webhelyek tartalmán. Hangsúlyozzuk az e-inclusion policy végrehajtásának ösztönzését. Össze kell továbbá hangolni az olyan kiemelt kezdeményezéseket, mint az Európai Digitális Menetrend, az új készségek és munkahelyek menetrendje, az Innovatív Unió, vagy a mozgásban az ifjúság projekt továbbá az európai parlament two thousand and eleven október twenty five i a fogyatékossággal élő személyek mobilitásáról és befogadásáról valamint a two thousand and ten two thousand and twenty közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról szóló állásfoglalás vonatkozó részeit szeretnénk hangsúlyozni. fontosnak tartjuk hogy a jelbeszéd támogatása több helyen külön szerepeljen és végül de nem utolsó sorban a mellékletet számos ponton hasonlóan a jelentéstevő véleményéhez gy át kvánjuk alaktani. összességében tehát nagyon röviden elmondható hogy a közszféra honlapjainak akadálymentestéséről szóló irányelvet jó kezdeményezésnek tartom azonban hatályát a későbbiekben ki kell majd terjeszteni hogy minden egyes közszektorbeli szervezet webhelye akadálymentes legyen. ennek szellemében várom a kedves kollégák további megjegyzéseit köszönöm szépen! Sajnos mikrofon nélkül beszél elnök asszony. Hát Egyelőre senki nem akart hozzászólni a témához, úgyhogy a bizottságot kérdezném, hogy szeretne, szeretnie kiegészíteni a mondottakat. Jensen, Krisztenzen úr, nem? Önök sem? Elnézést kérek, nem így hívnak. Jó von, von Lőte vagyok. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget ad nekem arra, hogy hogy első körben eh, beszámoljak eh, arról, hogy én, mi a véleményem erről a témáról. Köszönöm szépen a szakbizottság eh, konstruktív munkáját és megértését ezzel a kérdéssel és az iránt, hogy ennek a javaslatnak mi is tulajdonképpen az átfogó célja. Azt hiszem, hogy ebben egyeznek, a, egyeznek az álláspontjaink. A technikai nehézségekkel kapcsolatban nagyon jól javaslatokat kaptunk, amelyeket alaposan át fogunk gondolni. Még egyszer köszönöm a szakbizottság és a, java, a, és a jelentéstevő javaslatait megkíséreljük ezt a javaslatot beágyazni a már létező integrációs politikákba, amelyek a fogyatékkal élők és az idősebb emberek integrációjára vonatkoznak az a kérdés, hogy mindez egy, hogy minden témát ezzel a külön javaslattal fedjünk le, vagy külön-külön intézkedéseket hozzunk a különböző területeken. Én úgy gondolom, mi úgy gondoljuk, hogy az audiovizuális tartalom, amelyet az egyes cikkhez tett módosítóban olvastunk itt, már szerepel a Webek 2.0 szabványnak a leírásában, úgyhogy ez ott lefedésre talált. Amikor a határ kiterjesztéséről beszélünk, nem önök az egyetlen testület, amely javasolta azt, hogy többféle típusú weboldalt is vegyünk bele, illetve többféle típusú tartalmat is vegyünk bele ebbe a jogszabályba. A bizottság megpróbálta ugyanakkor ezt a javaslatot minél szűkebbre szabni, és minél hatékonyabbá tenni. Ennek az a célja, hogy az országok, amelyeknek majd meg kell felelniük a követelményeknek, minél kevesebb administratív akadályba ütközzenek a piac szétaprózódása tulajdonképpen mindennek a, ennek a javaslatnak az alapja, és ott kell tehát megfognunk a kérdést, hogy hogy lehet a jelenleg nagyon széttöredezett piacot kicsit egységesebbé tenni, és megszüntetni azt a bizonytalanságot, ami jelenleg létezik a kereslet és a kínálati oldalon is az, az ott piacon Úgyhogy ez vezetett minket, illetve annak a szándéka, hogyha ezt a 12 típusú weboldalt legalább lefedjük, és akkor ezeket egyesítjük, egységesítjük, akkor ez már mégiscsak egy kritikus tömeget fog képviselni, és elég lesz ahhoz, hogy más típusú weboldalok weboldalak, és akár még nem közszektorban készített weboldalak egységesítését is maga után vonja. Tehát ez a kezdeményezés lenne az első lépés ahhoz, hogy a széttöredezett piacot kicsit egységesítsük. Aztán van még egy kérdés, ami még nem tisztázódott teljes mértékben. Úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy a hatos és a tízes módosító között lehetne kis-kis ellentét áll, nem abból a szempontból, hogy mit szeretnek el, szeretnének elérni, hanem azért, mert az egyik azt javasolja, hogy a, a, a, hogy a határt ki kell terjeszteni, a tagállamoknak ezt javasolja, hogy a kulturális tevékenységeket ajánló weboldalakra is terjesszük ki a hatályt. Ezt át kell egy kicsit gondolnunk, hogy a két módosító egyet, összehangolóható e összeegyeztethető-e, mert az egyik az, azt javasolja, hogy ki lehetne terjeszteni, a másik viszont kötelezni szeretné a tagállamokat a kiterjesztése, és nem biztos, hogy ez így egyelőre megfelelő, ezen, á, ezen még el kell gondolkodni. Minden esetre köszönjük a módosítókat, és tovább vizsgáljuk az ügyet, tovább dolgozunk ezen a dosszién. Elnök, köszönöm szépen, Hogyha mindenki egyetért benne, akkor be is zárjuk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen, Bagó úr, tehát szeptember 5-e itt is a módosítók benyújtásának ideje, és október 17-e lesz a szavazás időpontja. Köszönöm. Akkor most a napi rend 11-es pontja az egyéb kérdések következnek. Vannak egyéb kérdések? Hogyha nincsenek, akkor most én az, a rendesülést bezárom, és aki a következő napirendi pont miatt nem fog már itt maradni, annak nagyon kellemes nyári szünetet kívánok. Legkésőbb szeptember 5-én megint találkozunk. Akkor a költségvetéssel kapcsolatos véleményről, illetve a módosítókról fogunk szavazni, úgyhogy nagyon fontos, hogy mindenki részt vegyen az ülésen tehát aki, aki elhagyja most a termet, annak nagyon kellemes nyári szünetet kívánok, pihenjenek jót, jöjjenek vissza egészségesen, és akkor ezzel le is zárom a rendes ülést, és a következő napi rendi pont az majd zárt üles ülés lesz a Kreatív Európa programról az árnyékjelentéstevőkkel. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének is a jelenlétet. Ja, you.